Dear colleagues, we can start. Kedves kollégek, kári kollégi, elkezdhetjük a mai ülésünket. Szeretném először is köszönteni miniszter urat, Michel Sapen, gazdasági miniszter urat, Franciaországot képviseli. Mindig nagy örömünkre szolgál, hogyha gazdasági párbeszédet folytathatunk egy gazdasági miniszterrel, főként akkor, ha Franciaország képviseletében érkezik. A hatos csomag rendelettel kapcsolatos információkat várunk, nagyra értékeljük, hogy időszakított ránk. Az Európai Bizottság a tavaszi előrejelzésekben megerősítette, hogy Franciaországban a GDP növekedés tekintetében pozitívak a tendenciák, illetve az deficit csökkentés tekintetében a várakozásoknál jobban alakulnak a dolgok. ben 4%, 2015-ben 3,8%, miközben 4,1 és 4,3% közé tették az becslések ezt a rugalmasságról igazából lehet, hogy nem is kell majd beszélni, hanem csak prudenciáról, elővigyázatosságról. Tehát úgy tűnik, hogy a deficit stratégia működik, és 2017-re 3% alá tudják ezek szerint majd várhatóan szorítani az költségvetési hiányt. Tudjuk, hogy Franciaország milyen ambiciózus reformprogramnak látott neki, Szepen miniszter úrnak adnám meg a szót, meghallgatjuk a francia gazdasági helyzettel kapcsolatban, de talán szélesebb körben tett egész európai gazdaság kilátásairól, illetve a gazdasági kormányzás kérdéseiről. Köszönjük szépen, Michel Szepent, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaphatom a szót. Remélem, hogy mindenkinek eh, volt már ideje, akinek szüksége van, fel tudta már tenni a fejhallgatóját, hogy értsé is, amit mondok. Nagyon örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Az új rendelkezésekért, amivel Franciaország először vesz részt a gazdasági párbeszédben. Örülök annak, hogy én lehetek az első a sorban. Talán már várták is ide Franciaországot, örülök, hogyha ez így van szívesen jöttem. Nagyon jónak tartom, hogy erre a találkozóra vagy párbeszédre e, akkor most kerül sor, 92-93-ban a Maastrichti szerződés megkötése környékén is már a pénzügyminisztérium környékén volt dolgom, fogalmazunk így, így azt hiszem az első napoktól fogva követem az eurozóna alakulását. Nem szeretnék túl sokat beszélni, inkább szeretnék a konkrét kérdésekre válaszolni majd, amelyeket önnek feltesznek. Ugyanakkor egy pár szót hadd szóljak a francia helyzetről, illetve a szélesebb értelemben vett európai gazdasági helyzetről és a globális helyzetről is ejtenék. És a globális helyzet és a, a tagállami helyzetek között azért majd különbséget is kell tenni. Franciaország bizonyos klisék áldozatára esik, talán még gyakrabban, mint máshol. Részben a klisékben mindig vannak igazságok az a nehéz a klisékkel kapcsolatban, hogy amikor változik a helyzet, a, a klisé pedig marad, ráragad egy országra. A Franciaország is így járt eh, a költségvetési politika területén, pedig a reformoknak neki láttunk. Elmondhatom ezért őszintén, hogy Franciaország a költségvetési vállalásokat, vállalásokhoz tartja magát. 2012 óta eh, és a kormányzat utolsó napjáig ígérhetem, folytatjuk majd az 2012-ben megkezdett alapos progresszív reformokat, amelyeket tárgyalásos alapon hajtunk végre, hiszen a jó reformokról tárgyalni kell, progresszívnek kell lenniük, ugyanakkor alaposnak, mérehatónak is, hiszen itt tudjuk csak megváltoztatni a gazdasági helyzetet, szerkezetet, és a, általában a pénzügyi helyzetet. Ami a költségvetési kérdéseket illeti, tudom, hogy ezek azok a kérdések, amelyek a legjobban érdeklik önöket, és ezzel kapcsolatban érték elsősorban kritikák Franciaországot. 2014 a várakozásoknál jobban teljesített költségvetési, illetve eh, hiány szempontból is. Persze legitim kérdéseket eh, lehet eh, feltenni. Októberben is történt, hogy 2014-es vállalásokat tudja tartani. A költségvetési szempontból kell-e majd szankciókat foganatosítani Franciaországgal szemben? Azt hiszem, hogy a kételkedőket megnyugtathatjuk, hiszen a számok igazolják, hogy 2014-ben a vállalásainkat teljesítettük, nyilván még akkor is, hogyha a költségvetési hiány nominális határát, 300%-os határát nem tudtuk történni. 2017-re kell 3% alá csökkenteni a költségvetési hiányt. Azt hiszem, hogy jó úton haladunk, megfelelő tempóban haladunk. Egy pár adatot az elnök úr is említett ezzel kapcsolatban. A legutóbbi Európai Bizottság előrejelzés 3,8%-os nominális államháztartási hiányról beszél. Pontosan ezeket a számokat határoztuk meg mi is magunknak a 2015-ös költségvetési törvényben. Ami a 2016-ot, 17-et illeti, ígérhetem, hogy rajta leszünk, hogy 2017-re elérjük -e azt, hogy a 3% alá csökkentsük ezt a hiányt. Tehát a hiány cél felé tovább haladunk majd. Hogyha 2014 jobb volt, mint ahogy azt sokan várták, az nem azért volt, mert a gazdasági mutatók jobban alakultak a várakozásoknál. Tudjuk, hogy a gazdasági növekedés vagy felendülés szempontjából nem volt egy fényes év, sem Európában, sem az eurózónában. Nem, a jó eredmények annak köszönhetőek, hogy komoly erőfeszítéseket tettünk, ugye 6 milliárd euróról beszélhetünk konkrétan a megszorítások terén. A gazdasági megtakarítások programja nagyon célzottan került végrehajtásra, éppen annak érdekében, hogy ne érintse károsan a gazdasági növekedést, amely éppen hogy csak kezd újra beindulni. Mindannyian tudjuk, hogyha a költségvetési szigort politikáját folytatjuk, ami elkerülhetetlen ahhoz, hogy a hiány csökkenjen, illetve az államadóság állománya is csökkenjen, Tudjuk, hogy mennyire törékeny a gazdasági helyzet. Pont amikor éppen kezd beindulni gazdasági növekedés, de a növekedési ráta még nagyon alacsony, éppen ezért azért kell erőfeszítéseket tenni, hogy ez fenntartható legyen, illetve hogy a tempója fel valóban meginduljon a gazdasági növekedésnek. Tudjuk, hogy Franciaországot a munkanélküliség, illetve a foglalkoztatás problémája mennyire érinti, talán jobban, mint más európai országokat. Mondhatom tehát, és a számok is engem igazolnak, hogy költségvetési vállalásainkat eh, komolyan veszük, és tartjuk magunkat ehhez. Ami a reformokat illeti, 2012 óta minden eh, ágazatban, szektorban komoly reformokat eh, hajtottunk végre. A cégek versenyképessége bizonyos adók, járulékok miatt sokan azt mondták, hogy ez negatívan érinti a cégek versenyképességét, ezért egy négy éves programot vezetünk be, 40 milliárddal kívántuk csökkenteni a cégek terheit, adó és járulék terheit, éppen annak érdekében, hogy francia cégek profitrátája vagy nyereségessége pozitívabban alakuljon, és éppen azért, hogy arra ösztönözzük a francia cégeket, hogy szívesebben fektessenek be, ruházzanak be ezeket a pénzeket, azt reméltük, hogy visszaforgatják a gazdaságba. 2015-re 7%-ot várunk, ez mi nagyon fontos, hiszen az exportkapacitásunk és a, a, a fogyasztási potenciálunk megvan, ugyanakkor beruházás, beruházás, beruházás, vagy befektetés, befektetés, befektetés, ez a három dolog, ami igazából hiányzik a francia gazdaságból. Nos, azt hiszem, hogy önöknek nem kell mondani, hiszen az Európai Parlament is mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket a beruházásokat, befektetéseket ösztönözze. A második dolog, amely a munkaerőpiacot érinti. Az első reform, jó magam munkaügyi miniszter voltam, mielőtt pénzügyminiszter lettem volna. Ugye itt a kollektív elbocsátások reformjáról volt szó, hogy jobban tudjuk segíteni az elbocsátott alkalmazottakat, és egyszerűsíteni tudjuk ezt az eljárást, hogy ez ne legyen akadály a vállalatok számára a munkaerő felvételben. Tehát egy új törvénytervezetet készítettük, amelyet a parlament nyáron fog megvitatni. Ez a két példa, sok mást is felhozhatnék, az mutatja, hogy minden fronton Franciaország reformokat indított, mégpedig haladó szellemű reformokat, megfelelően kitárgyat reformokat, amelyek fenntarthatóak is, elkerüljük így a konfliktusokat, hiszen egy másik klisé, hogy Franciaország egy olyan ország, ahol a sztrájkok, a szociális konfliktusok állandóak, nézzék meg az elmúlt éveket, azt hiszem, hogy néha sokkal több sztrájk van Európa más országaiban, mint Franciaországban, mert igenis, hogy létezik a tárgyalások szellem, a konstruktív szellem. Nos, a néhány fennmaradó percben, elnök úr, az Európáról is szeretnék beszélni. Persze Franciaországnak vállalnia kell a felelősségét, ugye 20-21 százalék a GDP-nek az euró övezetben az Franciaországé, tehát ezért vállalnunk kell a felelősségünket, ugyanakkor viszont Európa kialakult, kialakítói vagyunk ma is, holnap is, és ez egy hatalmas feladat, ami előttünk áll, éppen ezért még gyorsabban kell haladnunk. Az első alapvető feladat az adóügy kérdése. Ezt nem kell itt kifejteni, hiszen eh, ez eh, széleskörű egyetértésre talán ez az elképzelés. Nagyon nagy a konvergencia például a piac, vagy a bankügy területén, vagy akár eh, a termelési költségek vagy a munkaerőköltségek területén, ugyanakkor nagyon nagy eltérések vannak, vagy akár szakadások az adóügy területén az egyes európai országok között. Éppen ezért most ahelyett, hogy a harmonizációig jutnánk az adóügyben, mindenféleképpen ezt a mélységesen abnormális helyzetet, amelyet az adóügyi verseny vagy konkurencia jellemez, ezt meg kell szüntetni, és azt hiszem, hogy Franciaország egy közelmúltbeli kezdeményezéssel Németországgal és Olaszországgal együtt azon van, hogy a tanácsi javaslatokat terjesszen be, átláthatóságot illetően az adóügyi megállapodások tárgyában, és semmiképpen ne állhassanak elő olyan helyzetek, hogy egyes országok adóügyi potenciáját károsítják ezek a praktikák, tehát nagyon erősen előre kell lépnünk ebben az évben ezen a területen. Láthatjuk, hogy mi történt néhány évvel ezelőtt, és lehetetlen volt, sőt akár elképzelhetetlen is, hogy az ilyenfajta helyzeteknek véget vessünk, és most egy valódi aggodalom alakult ki ezen helyzet okán, és előre léphetünk ebben a kérdésben. Még egy gondolat, és ezzel be is fejezem, hogy maradjon idő a kérdésekre. Nos, ezen egyeztetési munka párbeszéd során az európai szemeszter keretében, amely nyilvánvalóan egy hasznos, szükséges munka, arra van szükség, hogy egy európai gondolat, európai látásmód jön létre a költségvetési helyzetről, a gazdasági helyzetről, valamint a strukturális reformokról, amelyek az Európai Unió egészében szükségesek, különösen az euróövezetben. Nos, az a globális látásmód, ez meg kell, hogy előzze az országokra lebontott alkalmazást. Úgy tűnik, hogy a múltban gyakran szükséges is volt ez, vagy sürgősen kellett cselekedni bizonyos nehézségek vagy válságok kapcsán, inkább az egyes országokra lebontott látásmód volt, nem pedig globális jellegű látásmód. Nem foglalkoztunk a globális következményekkel az euróövezet tekintetében. Azt hiszem, hogy itt a mentalitás változott, a módszer változott, és ez elengedhetetlen. Mit mit is akarunk mi költségvetési szempontból az euróvezet számára, és hogyan akarjuk ezt a közös szándékot megvalósítani az egyes országokban, melyek ugye eltérő jellegzetességekkel rendelkeznek, akár a strukturális reformok tekintetében is. Tehát hova akarunk eljutni az adóügy, a szociális ügyek tekintetében, vagy akár a szolgáltatások piaca, vagy egyéb területek tekintetében, és ettől kezdve tudjuk kidolgozni az egyes ajánlásokat az egyes országok részére, hiszen minden egyes országnak sajátos helyzete, jellege van, sajátos problémái. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és Franciaország nagyon fog figyelni arra, hogy ezt az új globális jellegű mentalitást alkalmazzunk azelőtt, hogy országokra lebontva fogalmaznánk meg ajánlásokat, amely természetesen szükséges. Elnök, köszönöm, miniszter úr. The first speaker. Köszönöm. A uh, frakció hozzászólókkal kezdünk. Bálc úr az első. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Köszönöm a határozottságát és bátorságát, hogy itt megjelenik most a szakbizottságunk előtt. Nagyon örülök neki, mert elődei-től eltérően találtunk itt végre közös időpontot erre az eszmecserére. Amit szeretnék itt felvetni, már ön a beszédében is megemlítette a költségvetés témáját. A stabilitás és, stabilitás és növekedési paktum célja az, hogy középtávon kiegyensúlyozott költségvetést érjünk el. Egyszerűsítve több éven keresztül mínusz 2-3 százalékos deficittel aztán egy két vagy három százalékos pluszos költségvetéssel kell ezeket az éveket kiegyenlíteni. Franciaországban mínusz három vagy mínusz négy volt a költségvetési deficit aránya, és ezért a teljes adósságállomány folyamatosan növekszik, nem sokára eléri a GDP 100%-et. Éppen ezért szeretném önnek feltenni a kérdést, hogy hogyan kívánja a stabilitás és növekedési paktum által előírt 60%-os aránya lesz szorítani az adósságállományt, milyen kiegészítő intézkedéseket tervez ön, illetve a kormány ennek a célnak az eléréséhez? Ez az első kérdés. A második pedig egészen röviden a nyugdíjköltségek kérdése. 14% a GDP-nek Franciaországban jelenleg a nyugdíjköltségekre fordítódik, ez a trend felfelé mutat folyamatosan. Más országokban, az euróvezetben, vagy azon kívül is, akár az EU-ban más irányok tapasztalatok ezen a területen. A nyugdíjkor határ ugye 61 évvel a legalacsonyabb az OECD országok közül Franciaországban, és azért szeretném önt megkérdezni, hogy milyen intézkedéseket tervez e tekintetben, hogy ezen trend ellen hasson, mert különben nagyon nagy kockázat alakulhat ki a jövőben ezen a területen. Köszönöm. Merci. <coughs> Köszönöm. Itt valóban bátorságra van szükség, hogy önöket felkeressem. Nem, ez egy nagy öröm számomra, és hogy lefolytathatjuk ezt a nagyon érdekes párbeszédet, amely mindenféleképpen kedvező, még ha nehéz kérdéseket is kapok egész gyorsan. Franciaország nagyon messziről indul a deficitet illetően. Németország is messziről indult, és aztán egy sokkal gyorsabban bejárta ezt az utat. Mi egy nagyon kedvezőtlen helyzetben voltunk már a 2008-2009-es válság előtt is, tehát azelőtt, hogy minden ország úgy döntött volna, hogy a gazdaságot a közkiadások révén próbálja felturbózni. Tehát nekünk a múltunk sokkal súlyosabb volt a tekintetben, mint más országoknak. Messzebbről indulunk, és ezért nehéz a feladatunk. Egy ilyen nagy ország számára, mint Franciaország, nehéz mélyreható változásokat beindítani a társadalomban és a költségvetésben, de megtesszük ezt. Az első prioritás, az első feladat az, hogy tiszteletben kell tartanunk azokat a perspektívákat, amelyeket mi kialakítottunk, és amelyeket a bizottság és a tanács rögzít számunkra a nominális deficit tárgyában. Ez az első dolog. Eddig soha nem valósítottuk ezt meg. És azt hiszem, hogy most olyan helyzetben vagyunk, hogy ezt meg tudjuk tenni. 2017-ben elérjük a 3%-os célt. A második dolog az, hogy ebben az időszakban a költségvetési elv szellemében vagy nevében, amely ugyan legitim, nem szabad olyan intézkedéseket hoznunk, amelyek esetlegesen azt a kis gazdasági fellendülést megfékeznék, amelyet most megtapasztaltunk. Mindannyiunknak az a célja, hogy fenntarthatóbb munkahelyek jöjjenek létre. Tehát itt nagyon kényes egyensúly van, egyrésztről a között, hogy a deficit csökkentési célt tiszteletben tartsuk, ugyanakkor a gazdasági tevékenységet is a lehető legnagyobb mértékben támogassuk az adóügy segítségével. Aztán persze arra is szükség van, hogy még tovább lépjünk, és stabilizálódjon ez a helyzet. Az államadósság ugye a 100%-a már a GDP-nek, mindenképpen ezt is csökkentenünk kell a jövőben, ez más országokkal közös probléma, Németországban is felvetődik ez a kérdés. Aztán a második kérdését illetően egészen gyorsan válaszolok két dolog. Egyrésztről reformot indítottunk a nyugdíjak területén, és ez fokozatosan zajlik, tehát a nyugdíjkorhatárt fokozatosan emeljük, a tényleges nyugdíjkorhatárt, Ön azt mondta, hogy ma ez 61 év, nem régiben még csak 58 év volt ez a nyugdíjkorhatár, tehát most már fejlődnek a dolgok. Franciaország van az erősségünk mindenképpen a születési számok kedvező jellege. Tehát tudjuk, hogy 10, 15 vagy 20 év múlva sok sokkal kevesebb nehézség lesz, és ez nem feltétlenül minden országban nem feltétlenül ez a helyzet, és ez nyilván mindenképpen elővigyázatosságra készíteti országokat, ahogy a nyugdíjasok jövőjét biztosítsák. Group Elisa Ferreira. Most pedig Elisa Ferreira következik a Szociáldemokrata frakció részéről. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk Eh, és örülök, hogy franciául beszélt, mert így én is eh, portugálul tudok beszélni. Köszönöm. Először is megköszönöm önnek, és eh, gratulálok ahhoz a sikerhez, amit úgy tetszik Franciaország kezd learatni. Ugyanakkor Franciaországnak mindig az volt a szerepe, hogy motorja legyen Európának, építője legyen Európának. És én azt szeretném, hogyha ön elmondaná nekünk, hogy milyen tanulságokat vont le Franciaország a közelmúltból, amelyek felhasználhatók az EMU projekt eh, újra eh, tervezéséhez, újraépítéséhez, mi most eh, az EMU eh, jövőjéről eh, vitázunk éppen, és érdekes lenne tudni, hogy Franciaország milyen tapasztalatokat szerzett ebben a témában, hogy hogyan lehetne az EMU-t stabilabb lábakra állítani. Aztán Görögországra kérdeznék még rá. Az eurozóna úgy tűnik, hogy stabilizálódik, sőt egy kicsit talán fellendülés jelei is mutatkoznak. Ugyanak Ugyanakkor Görögország még mindig egy elég súlyos téma a tanácson belül, és érdekelne, hogy mi a véleménye erről. Aztán adóverseny ön beszélt arról, hogy ön is utalt rá, hogy itt a parlamentben van egy speciális bizottság, amely adóügyekkel foglalkozik. Ebben a tanács tud-e segíteni? Franciaország tud-e segíteni ebben a munkában, annak érdekében, hogy kiegyensúlyozottabb legyen az adóügyi eh, helyzet Európában, eh, és jobb legyen az együttműködés a bizottság, a tanács és a parlament között, ami az összes polgárunk számára e, jó lenne. Egyes országokban arra kérjük a polgárokat, hogy hozzanak hatalmas áldozatokat, miközben ez nem tisztességes akkor, hogyha a többi ország közül néhány pedig agresszív adóversenyt folytat és elvonja a potenciális adóbevételét ezeknek a e, nehezebb helyzetben levő országoknak. Köszönöm. Valójában három kérdést kaptam és visszafele kezdeném el válaszolni a kérdéseket. Ami az adóügyeket illeti, Franciaország eltökélt, erről beszéltem, ugyanúgy, ahogy Németország és Olaszország is eltökélt, és még más országok is. 2015-ben, 2016-tól kezdve, tehát akkor hatójus, hatályosulva szeretnénk olyan rendelkezéseket hozni, amelyek Eh, gyakorlatilag el eh, lehetetlenné teszik ezeket a, a, a gyakorlatokat, amelyek egyébként nem is tisztességesek, mert én, mint polgár, ugye fizetem a, az adót, miközben mások eh, kvázi jogszerűen el tudnak bújni az adófizetés elől. Tehát ez egy, ez egy ilyen erkölcsi kérdés is. A bizottság nyárig fog hozni egy javaslatot, és év végéig pedig remélhetőleg ez a abnormális adóverseny elleni fellépés megtörténik. Ami Görögországot illeti Franciaország álláspontja elég régóta ugyanaz, és valóban voltak a közelmúltban is viták először is Ugye egy erős váltás történt Görögországban, amit tiszteletben kell tartani, mert a demokráciát tiszteletben kell tartani. Ehm, és eh, azt nem lehet mondani, hogy Görögországban váltás történt, de igazándiból semmi nem változik az intézményekkel való viszonyban. Nos, tehát ezt a, ezt a váltást, ezt figyelembe kell venni, és tiszteletben kell tartani. Ehm, mint egy eh, ezzel szembeállítva mondom azt, hogy a Görögország tagja az Európai Uniónak, az az euró eh, az eurót használja, az EKB az ő központi bankja is, és eh, ott vesz részt a folyamatokban, a folyamatok kezdete óta. Éppen ezért eh, a kötelezettségeit be kell tartania. És E, e két álláspont között kell valahol megtalálni a megoldást. E, Görögország e, helye szerintem Európában van, és az eurozónában van. Ami a gazdasági és monetáris uniót illeti, ott szerintem előre kell lépnünk. Láttuk ugye a görögországi problémákat is, és az, ezt mutatja, hogy a gazdasági és monetáris unióban is az E és az M betűk által jelölt tételek között van egy feszültség, illetve egyenlőtlenség, amit valamilyen módon ki kell egyenlíteni. E, és e, itt e, nem arra gondolok, hogy a szerződést azonnal át kell írni, hanem egyfajta konvergenciára van szükség, betartva a már jelenleg érvényes szabályokat, és lehet beszélni további szabályok meghozataláról is, ami, a, ami a, az adóügyeket illeti jó, hogy a parlament e, ezt is e, felvetette, és ezzel is foglalkozik, és nyilvánvalóan a tanácsnak és a bizottságnak is kell. Tehát az elkövetkezendő hónapokban az EMU kérdésében is előre kell lépnünk. Köszönöm. Thank you. Köszönjük. Dolgozunk rajta. Nagyon fontos Tömeg ezek. Köszönjük Elizának ezt a kérdést. Robert Lücke az ECR nevében. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, hogy ellátogatott hozzánk. A német-francia barátság történelmileg mindig is az európai Egyesítés magját képezte. Nagyon sok pozitív dolgot elértünk éppen azért, mert Franciaország és Németország viszonya annyira szoros volt. Az elmúlt időkben egy kicsit kihűlt ez a viszony. A szocialista párt elnöke Sojbléval idézem, egy elviselhetetlen, elfogadhatatlan és kontra produktív francia ország ellenességet róttak fel Schäuble úrnak. Ö, Nos, nem várnánk ilyenfajta hangnemet több évtizedes barátság után. Solbe úr azt mondotta, hogy a francia parlamentet arra kellene kényszeríteni, hogy olyan döntéseket hozzon, mint amilyeneket Solbe úr helyesnek tart. Ez volt az oka ennek a kijelentésnek. Jelenleg olyan döntések születtek Franciaországban, amelyek annak a peremén vannak, vagy azon kívül vannak, ami most Európában szokásos. A francia állami kiadások aránya a GDP arányos tekintetben a második legnagyobb az e, OECD országok között, és a szociális kiadások pedig a legmagasabbak GDP arányosan az OECD országok közül. A deficit pedig úgy tűnik, hogy mindig kikerül a francia kormány ellenőrzése alól én értem, hogy van egyfajta kívánalom arra, hogy Franciaországot rá kényszerítsük bizonyos dolgokra, amikor például fiskális harmonizációt szeretnénk létrehozni Európában. Azonban az a kérdés, hogy a demokratikus elképzelésekkel ez hogyan egyeztethető össze, hiszen minden népnek meg kellene tudnia hozni azokat a döntéseket Európában, amelyeket helyesnek tart, és hogyha egy ország erős társadalombiztosítási rendszert akar kialakítani, van joga erre, és akkor esetleg ott a növekedés lelassul majd Ön szerint nem lenne észszerű a nemzeti szuverenitását Franciaországnak ezen értelemben fenntartani, és ez a kívánalom ellentmondásban van azzal, hogy az EU-ban a gazdaságirányítást még erősebben akarják kialakítani, és az, az országok adópolitikáira még erőteljesebb befolyást kíván gyakorolni Európa. Köszönöm. Nos, minden egyes országban azt kell tennünk, ami jó az országok számára, ez Európa, és a nemzeti szuverenitást tiszteletben kell tartanunk, hiszen ez a szerződés része is, amely összeköt minket, például az adóügy teljes mértékben a tagállami szuverenitás körébe tartozik. Más szempontból én értem a költségvetési kérdést. A költségvetést a parlamentjeink szavazzák meg mindenféle eszmecsere után vagy felügy, és felügyelettel kísérve, hiszen ugyanaz a valutánk, és ezért mindennek kihatása van a, ránk is, ami a szomszédoknál történik. Tehát ez Európa gondolatának magja, minden ország nemzet szuverenitásának tiszteletben tartása, a szolidaritás szellemében. És minden reform, amelyet Franciaországban indítunk, én értem az ön némileg cinikus megjegyzését a francia-német vita kapcsán. Nos, mi nem azért tesszük ezeket a reformokat, nem azért indítjuk, mert erre vagyunk kényszerítve, hanem azért, mert ezek jók Franciaországnak, és mert tudjuk, hogy ez jó lesz Európának is, ez a második ok. És itt ez a két ok ugyanazon a szinten van, ez jó Franciaországnak és jó Európának az, hogy Franciaország jelenleg most olyan helyzetben van, hogy tiszteletben tartja a kötelezettségvállalásait a deficit csökkentés vonatkozásában, az jó számunkra, hiszen Franciaország felhalmozta az adósságállományt, a deficitet, és ez nagy problémát jelentett. A piac már nem bízik bennünk, csak drágán hitelez minket, ahhoz képest, ahogyan például Németországot hitelezi, vagy más országokat, de a bizalmat ki kell majd érdemelni, és ezt ezzel a szolidaritással is meg tesszük, ami abszolút szükséges. Egy olyan ország, mint Franciaország, amely a második legnagyobb európai gazdaság, és azt hiszem mindenki egyetért vele, hogy olyan szerepet játszunk, ami nem mondom, hogy történelmi szerep, de mindenféleképpen az európai valóság biztosít nekünk egy szerepet. Nos, Franciaországnak van felelőssége saját magával szemben, ugyanakkor Európával szemben is. Amit én szeretnék az az, hogy Franciaország teljesítse kötelezettségvállalását, felelősségét a saját népével szemben, ez a kormány felelőssége a parlamenttel szemben és a teljes francia néppel szemben. Ugyanakkor azt is szeretném, hogy Franciaország vállalja felelősségét európai szinten is. És itt a francia-német párbeszéd kérdéskörére visszatérve előfordul, hogy a német sajtóban nyilatkozatokat olvasok bizonyos politikai felelősök részéről, egyik vagy másik párt részéről, amelyek esetleg kellemetlenek Franciaország számára. Hát ez a vita részét képezi. Franciaországban is megtörténik ez Németországgal szemben. Egy dolgot elmondhatok önnek hogy semmit nem lehet úgy megoldani Európában, hogyha Németország és Franciaország nem ért egyet. És én ezt egy kedvező tényként állítom. Semmi nagy dolgot nem lehetett úgy létrehozni Európában, hogyha nem volt egyetértés Franciaország és Németország között és egy második alapvető feltétel, hogy ez a közös nézőpont más országokat is magával visz, ez egyesíti a többi országot is az adott gondolat mellett, vagy az adott gondolat támogatása mellett. Így érzékelem én a francia-német párbeszédet és Franciaország felelősségét. Én jól megértem magam sajble úrral, egyes gondolatai esetleg kellemetlenek vagy zavaróak számomra, de mindenféleképpen közvetlen párbeszédet folytatunk egymással. Köszönjük. Az ALDE frakció részéről Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, Nagyra értékeljük, hogy időt szakított ma ránk, és itt van közöttünk. Először is szeretném felvetni Kamadéli úr által és az ön által támogatott pártprogramról beszélni, szocialista pártmanifestóról, amely beszél például a költségvetési szabályok lazításáról, és arról, hogy az EKB az államok utolsó tehát mindenképpen kölcsönzője legyen az államoknak, főként, hogyha már más megoldás nincsen. Egyetértően azzal, eh, hogy a manifestó a költségvetési szabályokat lazítani kívánja a meglévő rugalmasságon túlmutatóan, illetve általánosságban ön szerint a pártprogram mm, megnyugtatja majd a többi tagállamot és az uniós intézményeket a tekintetben, hogy Franciaország komolyan gondolja hogy megreformálja a gazdaságot, a költségvetési hiányt a kívánt érték alá csökkenti. Másodszorban ez a jogalkotási csomagról szólnék, amelyet a kormányzat nyújtott be, a Loa Macron, a Macron törvény néven elhíresült csomagról van szó, reformcsomagról. A szocialista párton belül nem szabad, hogy a kemény vonalasok a gazdasági reformot meggátolják egyetért a kollégával, hogy keményen kell felépni. ez irányba, főként a reformok végrehajtása során. Például a boltok nyitvatartás idejének liberalizálása fontos előrelépés, de mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy fellépjenek például a magas adóterhek ellen, a, az önkormányzati kiadások magas szintje miatt, amely egyébként a helyi adók magas szintjével is jár. Köszönöm. Merci beaucoup, madame, pour cette question. Köszönöm szépen ezt a kérdést, képviselőasszony. Nagyon örülök annak, hogy az én pártomon belül folyó vitákat ilyen szorosan figyelemmel követi. Remélem, hogy a saját pártján belül folyó vitákat is ilyen szorosan figyelemmel követ, és ott is minden dokumentumot ugyanolyan alapossággal olvas majd át, mint a mi pártunk dokumentumait. A költségvetési szabályokat a több többi országgal együtt fogadtuk el, és a rugalmasság szabályait is. Franciaország azt szeretné, hogy a költségvetési szabályokat mindenki betartaná a benne foglalt rugalmassággal együtt. Éppen ennek tükrében hozta meg a döntést a bizottság és a tanács, Franciaországgal kapcsolatban a legfrissebb ajánlásokat, amelyeket a tanács fogadott el a bizottsági javaslatra. Ön is tudja, ahogy azt mondta is, ez az ajánlás a francia parlament döntéseinek eh, megfelel, ezekhez közelet, illetve az Európai Bizottság eh, előrejelzéseinek, amelyet kedden hoztak nyilvánosságra, amelyek pontosan megfelelnek és közelítenek az e, e, francia döntésekhez. Ezt azt hiszem, hogy gratulálni kellene inkább ehhez, és nem a negatívumot keresni egyes elemekben. Ami a gazdasági reformokat illeti, mondtam már, hogy szükségesek Franciaország számára a vasárnapi nyitvatartás azt hiszem, hogy ez főként ott, ahol az idegenforgalom jelentős bevételeket hozott, nagyon fontos, hogyha valaki hogyha valaki nyitva akarja tartani a boltját vasárnap, akkor tehesse ezt meg, hiszen ha nincs nyitva semmilyen bolt, akkor majd hétfőn megveszik másút a, a turisták. Qui peuvent faire débat, qui fait débat en France, et fait débat aussi, y compris au sein de ma majorité. Donc ce à quoi vous. Tehát, amikor utalt A 49 per 3-as egy nagyon fontos eszköz a kormány kezében, egy olyan jogi eszköz, amely egyébként azt hiszem, hogy például a munkerőpiac reformjában is fontos lehet. Ezzel kapcsolatban persze van egy nehézség, a francia kormányzat bebizonyította azt, hogy mennyire határozott, mennyire el, e, eltökélt. Ha reformot, e, reformjavaslatokat teszünk, akkor azért tesszük ezt, mert végig akarjuk ezeket vinni, és ameddig hivatalban leszek, leszünk, addig e, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeket a reformokat végig is vigyük. Köszönöm. A GUE nevében Dimitris Papadimoulis következik. Πρόεδρε, ε, κύριε Σαπέν, σας καλωσορίζω στο Κοινοβούλιο. Köszönöm. Jó reggelt, Szapán úr, és örülök, hogy itt van. Valószínűleg könnyen ide talált. Ön dicséret dicsérte az együttélést Európában, eh, azt, hogy így maradhatunk csak fenn, hogy meg kell nézni a reformok eh, társadalmi következményeit, és eh, hogy fokozatosan kell bevezetni a dolgokat, nehogy a társadalmi kohézió sérüljön. Ön beszélt eh, arról is, hogy a stabilitási és növekedési paktum értelmezésében rugalmasságra van szükség. Én biztos vagyok abban, hogy ez a rugalmasság nem csak a nagy országokra érvényes, remélem egyetért ezzel, hanem az összes tagállamra is és örömmel hallgattam éppen ezért, amit ön mondott, mert az Euró grupon belül és a tanácson belül ideje észrevenni azt, hogy a görög nép változást akar. This is η κυβέρνηση, η νέα... És hát persze szabályokat is be kell tartani, ezzel e, egyet is értünk. Az új e, görög kormány ilyen kompromisszumot akar, ennek az érdekében dolgozik, és Cipras úr, valamint a bizottság elnöke közelmúltban találkoztak, és e, elindultak egy kölcsönös megértés irányába. Az Európai Parlament az előző jogalkotási ciklusban már kikelt a görög memorandum történelmi, görög memorandum társadalmi következményei ellen, ezt ugye a Trojka erőltette Görögországra ezt a memorandumot. Egyértelmű üzenetre van szükség, mi történik május 11-én az Eurogroup ülésén, amelyen fele gyorsítani az elmúlt hetek lassú előrehaladását. Lehet, meg lehet oldani a likviditási kérdést, ami a görög államháztartásnak egy súlyos problémája, és azt is, hogy önök mit tesznek annak érdekében, hogy ezt a kompromisszumot elérjék. Köszönöm. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Én is ott kezdem akkor, ahol képviselő úr elkezdte. A szabályok mindenkire érvényesek. Nincs olyan, hogy másként állnak a szabályokhoz a kisországok meg a nagyországok. Nyilván vannak olyan országok, amelyeknek a súlya az eurozónában nagyobb, mint esetleg másoké, és egy olyan ország, amely a GDP 21%-át adja, az közvetlen kiatással van az összes E, többi euró országra, de itt nem arról van szó, hogy e, Görögország e, kisország. Az elmúlt öt évben azt láttuk, hogy Görögország GDP-je erősen visszaesett, amit a lakosság megszenvedett, és ez egy kényes és fájdalmas helyzetet eredményezett ebben az országban. A a, a rugalmasság azonban ugyanaz kell, hogy legyen az összes ország viszonylatában. Görögország helyzete azonban egy kicsit más, mert Görögország egy figyelemmel kísérés alanya, hogy ilyen neutrális kifejezést alkalmazzak, és ez lehetővé teszi, tette Görögország számára azt, hogy a nehézségekkel megbirkózzon, és ez nyilván érvényes lesz az elkövetkezendő hetekre és hónapokra is. Görögországnak szüksége van arra, hogy ezt a e, szolidaritást élvezhesse, és e, az útján kísérje a többi európai ország is, de e, ahogy ön is mondta, a szolidaritáshoz az kell, hogy a szabályokat görög kormány betartsa. Úgy látom, hogy erre készek is, erre megvan az akarat a görög kormányban ami pedig Eh, ami pedig az én személyes véleményemet illeti arról, hogy mi történhet május 11-én. Van rugalmasság a görög kormánynak, a görög többségnek van lehetősége arra, hogy a program bizonyos pontjait megváltoztassa. Ugyanakkor az esetleg kivett elemekből, elemek helyett másokat kell beemelnie, hogy ez költségvetésileg semleges legyen. Tehát megőrizze ezt a költségvetési egyensúlyt, tehát a globális költségvetési egyensúlyt kell figyelembe venni, és ez, a, ez, ez az, amit az európai nyomonkövetés meg követel. Ez nem azt jelenti, hogy eh, tehát nem arról van szó, hogy eh, a megállapodás elemei megváltoztathatatlanok, megváltoztathatja a görög kormány, de kompenzálnia kell a változás hatásait, legyen szó adókérdésről, vagy eh, a relatív hozzájárulásról a különböző, a költség, különböző gazdasági aktorok részéről a görög költségvetéshez. Én nagyon egyetértek azzal, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogy május 11-e egy pozitív nap legyen, ami, ami megmutatja, hogy jól mennek előre a dolgok, egy megoldást találunk, vagy afelé lépünk egy nagyot, és elkerüljük egy rosszabb balesetnek a lehetőségét, vagy azt, hogy rosszabbra forduljon Görögország és Európa sorsa. Én azt akarom, mi azt akarjuk, hogy május 11-e egy pozitív eh, nap legyen. Eh, ezért dolgozunk mi is, pozitív légkör legyen május 11-én, amikor, amikor is mindenki azon dolgozik, hogy megtaláljunk egy, egy kompromisszumot, egy megoldást, akár túlmenően azon a programon, amely jelenleg fut. Tisztelt kollégák! Nos, hogyha a még fennmaradó 48 percet úgy akarjuk felhasználni, hogy minden kolléga szóhoz jusson, akkor mindenki a kérdés választ, illetően 5 percben maradjon. Érva Zsoli kapja meg először ezt a kívás jelentő feladatot. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, hogy itt van velünk, és megosztja velünk aggodalmait Nos, én szeretném jobban megérteni Franciaország álláspontját a Görögországgal folytatott tárgyalásokat illetően. Valamennyien tudatában vagyunk, hogy mennyire fontos Franciaország álláspontja, és nem nagyon értem, hogy ha itt van ugye a munkaerő piaci reform kérdése, akkor a Ciprasz kormány azt javasolja, hogy lépjünk fel a csalás és a korrupció ellen. Ön szerint ez a küzdelem alkalmasabb-e a költségvetés kiegyensúlyozására, mint a munkaerőpiaci reform rövid és középtávon. Nos, ez a reform eredményes lehet, noha Európa határain súlyos problémák jelentkeznek, és nagyon fontos Görögország maga és a görög helyzet stabilitása számunkra. Ön szerint egy olyan ország, amelyet évtizedek óta rosszul kormányoznak, és kétségkívül az egyik legkorruptabb ország ez Európában. Nos, a privatizáció és a dereguláció még további problémákat vagy veszélyeket rejthet magában esetlegesen. A második kérdéssorozatom az adó elkerülés és úgymond optimizálás kérdéskörre irányul. Görögországban nagyon kifejezett ez a jelenség. Nagyon konkrét példákat is fel lehet hozni. Bányászati társaságok, amelyek Görögországban működnek, nem fizetnek egyáltalán adót Görögországban, vagy például a holland példát is felhozhatom. Itt egy olyan fajta modellről van szó, amely ellen mindenképpen fel kell lépnünk. A kérdésem az, hogy ön támogatja-e az országonkénti beszámolót a multinacionális vállalatok esetében, mint ahogy a bankügyben ez már történik. Egy tesztet kellene talán végrehajtani, hogy megvizsgáljuk, működik-e ez a módszer ezt a bankok esetében már elvégeztük, ezt a tesztet, és ön támogat egy gyors reformot az ö, irányelvet illetően, ahol a kettős adóztatás veszélye merülhet fel, és gyakran a multinacionális vállalatok sehol nem fizetnek adót. Ö, milyen kezdeményezéseket óhajtam foganatosítani, hogy előrelépjünk ezen a területen? Elnök, köszönöm Zsoli ö, asszony. Három perc kérdés után két perc marad a válaszadásra, miniszter úr a lehető leggyorsabban válaszolok a fontos kérdésekre, ami Görögországot illeti nagyon sok témát vetett fel, és a jelenlegi javaslatok, amelyeket a görög kormány nyújtott be, hogy nagyobb legyen az adógyi hatékonyság és igazságosság, azok a jó irányba mutatnak és lehetővé teszik, hogy megerősítsük vagy létrehozzuk azt az adóügyi adminisztrációt, amely hatékony és tisztességes. Ez mindenképpen jó irányba mutat. Másrészt ott vannak a korábbi megállapodások, és ez egy olyan téma, amelyet a korábbi kormány nem hajtott végre, a jelenlegi kormány ezt meg akarja tenni, és nem akarjuk elbátortalanítani, sőt Franciaország egy együttműködés keretében a francia-görög közigazgatással segíteni akarja Görögországot egy, ebben. Ami a munkaerőpiaci reformot illeti, ez egy nagyon fontos kérdés. Itt ugye nem csak a minimálbér kérdése vetődik fel, Görögországban a minimálbért folyamatosan emelték, hát ezt érthetjük, hogyha megnézzük, hogy milyen szintű volt a minimál, min, milyen szinten volt a minimálbér, de ez mindenképpen a globális versenyképességet károsította a görög gazdaság esetében. Fontos, hogy ezzel a témakörrel foglalkozzunk, noha nehéz kérdés ez. Ami pedig az adóelkerülés elleni témát illeti, ez alapvető téma jelenleg, amivel kapcsolatban Olaszország, Franciaország és Németország nagyon erős kezdeményez, kezdeményezést indított. 2015-öt követően jönnek majd az eredmények, mert 2016-tól alkalmazzuk ezt, ami pedig a kamatokat, jogdíjakat illeti, ezt alkalmazni kell ezt az irányelvet, a kettős adóztatás ellen fel kell lépni, és ez a helyzet még most Görögországban és más országokban, amit ön leírt, tehát mindenféleképpen az év végéig foglalkoznunk kell ezzel. Ami az országonkénti reportingot, beszámolót illeti, erre is igent mondok, megnézzük, hogy túlléphetünk-e a jellegi helyzeten. Elnök, köszönöm. 5 percben kérdés-válasz Márko Vali az FDD részéről. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, hogy itt van körünkben és válaszol kérdéseinkre. Nagyon rövid leszek. Ami az irányítás felülvizsgálatával foglalkozó munkacsoportot illeti, itt egyrésztről a szolidaritási mechanizmus megerősítéséről van szó, és az egész folyamat nagyobb legitimizációjáról. Itt, amikor a koordinációról beszél, vagy a szemeszter egyszerűsítéséről. Nos, a sajtóban felmerültek olyan hangok, hogy Berlin és Párizs egy közös dokumentumot nyújtana be a gazdasági kormányzás felülvizsgálásáról. Nos, ezek a kérések hogyan lennek, össz, lesznek összeegyeztethetők francia és német oldalról, hiszen a franciák nagyobb európai integrációt kérnek, milyen közös pontok vannak Franciaország és Németország között. Ami pedig a ö, ö, Görögország euróövezetből való kilépését illeti, milyen kihatással járna ez a francia költségvetésre? Köszönöm. Kezdjük talán az utolsó második kérdésével. Ilyen, ezzel nem számolok, mert az eurózónában van Görögország helye, és Görögország az eurózónában marad. Azért, mert a görög nép is ezt akarja, a görög kormány és a többség akarata ez, ahogy azt kis, kinyilvánították, illetve Európa dinamikája nem az irányba mutat, hogy összemegyünk, csökken, egyre kisebbek leszünk, hanem éppen, hogy bővülünk. Ez azonban Persze tartani kell magunkat ahhoz, hogy ezt a különvéleményt elfogadjuk. Az első kérdésére visszatérve, az bankok és az államok segítése, megsegítése évek óta működő rendszer. Éppen ezért arra koncentráljuk az erőfeszítéseinket, hogy a jelenlegi párbeszéd sikerrel járjon, hogy a megfelelő kompromisszumokat meghozzuk, mindent megtudjunk annak érdekében, hogy az Jeruzsálem maradhasson Görögország. Az gazdasági kormányzás átgondolásával kapcsolatban az elején is beszéltem már erről, igen, új, új, utaltunk erre, hogy szeretném bizonyos szabályokat átdolgozni. Egy hosszú távú megoldás a alapszerződés módosításon keresztül mehet. Igen, a francia-német együttműködés és egyetértés nélkül ez persze elképzelhetetlen, de elmondtam már, elmondom még egyszer, hogy globálisan kell tekinteni a költségvetési, gazdasági, pénzügyi, szociális helyzetet Európában ahhoz, hogy utána országról országra lebontva elkészítsük a tagállam specifikus ajánlásokat. Thank you. Köszönjük. Bernard Mano. Igen, miniszter úr, üdvözlöm François Hollande elnökként. 2017-re 0%-os deficitet eh, ígért. Nos, idén GDP arányosan 3,8%-osan alakul, messze vagyunk 0%-tól. 4 milliárd eh, megtakarításról beszélt, eh, miközben 0%-hoz közelít a kamatláb, sőt szinte soha nem látott mély, mélységekbe süllyedt. Az Európai Uniós vetítve 220 milliárdos hiányról beszélhetünk. Nos, a francia reformokat a szociális védelem leépítésével képzeljük meg, miközben az euró védelme, eurozóna megvédelme elképesztő összeket emésztett fel. Tehát az ultraliberális megoldások egész egyszerűen nem működnek, egész egyszerűen az nem megy, hogy csak a szociális költségekből faragnak le, a gazdasági, illetve a költségvetési megszorításokat, amit kell keresni. Miniszter úr, et ses conséquences fatales sur la trajectoire de la dette publique qui... Hógolyó hatásról van szó, ami azt jelenti, hogy ami azt jelenti, hogy van néhány kérdésem hogyan eh, gondolják azt, hogy eh, egyensúlyos költségvetést eh, fognak megszavazni, illetve megsporolni ezeket a pénzeket, ami pedig az adó ellenőrzéseket illeti. Mi lesz az a sorsa a francia cégeknek, amelyek a LuxLeaks botrányban érintett? Oui, compte tenu de la précision de votre question, effectivement les réponses précises. Köszönöm, ami a kérdéseket illeti, remélem, hogy pontos, pontos választ fogok tudni adni. Nem tudom, hogy ön most az államháztartás hiánya mellett vagy az ellen van, ezt nem értettem ki igazán a kérdéséből. Nos, ami a, ami a mi kormányunkat illeti három év alatt 50 milliárddal akarjuk csökkenteni, tehát 2018-ig a a kiadásainkat, úgy, hogy a biztonságot, az oktatást és az egészségügyi ellátást azt nem ott akarjuk meg, tehát nem ezeken akarunk spórolni. Egyébként emellett csökkennek az adók is, már az idei évtől kezdve, a háztartások számára és a cégek számára is. Nyilván a kettőnek együtt kell összeadnia a, a, a, költségvetési egyensúlyt. Az idei 4 milliárdos megtakarítás az gyakorlatilag ahhoz kell, hogy a francia parlament által megszavazott politika megvalósuljon. Tehát itt 21 plusz 4 milliárdról van szó, 25 milliárd összesen. Ezt be kell tartanunk, mert ez ez Egyrészt egy európai kötelezettségvállalás, másrészt pedig nyilván a francia parlament is meghatározta ezt a kormány számára. Hol a helye Franciaországnak az európai keretek közt? Erről szól a dolog, mert én abból indulok ki, hogy ez jó Franciaországnak, és nem jó az, hogyha Miniszter úr, ön nem válaszolt a harmadik kérdésemre, hogy mi lesz azokkal a nagy cégekkel, amelyek a LuxLeaks botrányban érintettek. Nos, ezzel kapcsolatban már valójában másoknak válaszoltam a kérdésre, mert mi átláthatóságot akarunk. Az átláthatóság az azt jelenti, hogy minden egyes európai állam ismerve, a, segítséget kapva a többi adóhatóságtól ellenőrizni tudja jobban azt, hogy mit tesz egy cég a saját területén, látja azt, hogy nem fizet, nem fizet pénzt pénzeket. Ez a jövőre igaz, de mi van a múlttal? Elfogyott az ideje, mondja az elnök. Yes, thank you very much. Delange asszony, köszönöm. Két kérdésem két perc alatt, és akkor önnek három perce van arra, hogy válaszoljon. Ami a globálisabb vitát illeti, amit önök az eurozónáról szeretnének, és igazándiból elfben mi sem ellenezzük, de lehet-e világosabban, tisztábban fogalmazni. Azt mondja, hogy globális vitát akarunk, de aztán annak kimenetele érvényes az egyes tagállamokra. Ez azt jelenti-e, hogy egy olyan ország, mint Németország, amely eh, költségvetési többletet eh, produkál, eh, vagy egyensúlyban van, az, az hogyan jár? Ez a globális vita az egyes tagállamokra tagállamokra vonatkozik, vagy a mindenkire érvényes szabályok, azok mindenkire érvényesek maradnak akkor is, hogyha a globális vitát lezárjuk, tehát a 3%-os határ az ugyanolyan sebességgel, mértékben és ütemezésben igaz mindannyiunk számára. Amennyiben az eurozóna egészéről akar beszélni, akkor azt nem nézheti úgy, hogy az eurozóna az gyakorlatilag a világtól független sziget. Tehát ez a vita az eurozóna szerepéről is kell, hogy szóljon a globális gazdaságban, és akkor viszont azt kell látnia, hogy a versenyképességet gyorsan veszítjük, a világ lakosságának kevesebb, mint 10%-át adjuk, egyelőre 25%-át a világ GDP-nek, nőnek, és eh, ugyanakkor a TB kiadásoknak eh, és szociális kiadásoknak 50%-át adja az EU. Tehát egyre csökken a lakosságunk súlya a globális eh, gazdaságban, öregszik a népesség, miközben ehhez képest nagy részét adjuk a világ GDP-jének. Amennyiben eséllyel akarjuk ezeket a számokat megtartani, akkor kreatívnak és innovatívnak kell lennie. A másik út az az, hogy ugyanolyan olcsóvá tesszük a munkaerőt, mint a kínai munkaerő, amennyiben nem olcsó munkaerővel akarunk versenyezni, akkor az eszünkkel és az innovációval tudunk versenyképesek maradni. Hogyan képzeli ezt el Franciaországban és az eurozónában? Rövid ugyan a kérdés, de annyira fontos, hogy nehéz rá röviden válaszolni a végén kezdem. Valóban innovatívnak, intelligensnek kell lenni ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, mert ez a, mert itt igazándiból a kontinensünk jövője a tét, ami ami pedig az eurozónát életi, persze van egy globális vita, és aztán országonként ezt lebontjuk. A G20-ban, vagy a nemzetközi fórumokon azt látjuk, hogy a világ legsúlyosabb problémája az, hogy mi történik az eurozónában. Miért ilyen lassú ott a növekedés? Mert ez a világ többi részére is kihat. És nyilván az alacsony inflációnak az eurozónában szintén lehet hatása az egész világra. Tehát ők nem azt nézik, hogy ez az ország vagy az az ország, hanem azt nézik, hogy eurozóna, illetve az egész Európai Unió, és ennek az együttes súlyát nézik a világgazdaságban, és erre kell nekünk reagálnunk, és valóban az innovációval és az intelligenciával tudjuk elérni azt, hogy megmaradjon a súlyunk, de nyilván a kulturális, politikai aspektusokat se hagyjuk figyelmen kívül, mert azok is fontos meghatározói a súlyunknak, e, és aztán, hogy van egy, és aztán mi történik akkor, amikor van egy globális víziónk a, a zóna jövőjéről, e, azt hogyan bontjuk le egy-egy országra. Nos, most e, a bizottság az eurozónában készít elemzéseket és ajánlásokat tesz az egyes országoknak, beleértve egyébként Németországot is, sőt a központi bank ad ajánlásokat Németországnak és nem csak Franciaországnak. És ez megfelel annak, amit ön is mondott ezekről az országokról. Persze vannak olyan országok, ahol könnyebb beruházásokat indítani, másokban nehezebb, és nyilván erre oda kell figyelni, mert csak így fog az egész eurozóna sikeres lenni, és arra is oda kell figyelni, hogy az eurozóna és az Európai Unió a világon belül be tudja tölteni azt a szerepet, amit játszania kell. A világ világ azt szeretné, hogyha az eurozóna jó egészségben lenne, eh, amennyiben az eurozóna beteg, akkor az egész világ aggódik. A 10 másodpercen van még csak azt nem hallottam, hogy Franciaország és Európa hogyan fogja a versenyképességet javítani. Tehát érdemes lenne, a miniszter válaszolna rá. Szerintem válaszolt, de bizonyára a következő válaszban, a kérdésben is, válaszban is ki tud térni erre. Az Európai Bizottság tavaszi jelentése ebben a vonatkozásban világos. Csak azt, azt kérdeztem, hogy hogyan, hogyan tették, hogyan csinálták meg ezt Franciaországban, de biztos vagyok benne, hogy még később válaszolni. Fejceker úr, von Köszönöm, elnök úr. Elnök úr. Németül folytatom. Vannak-e jó okok arra, hogy a jelenlegi súlyos helyben, helyzetben pragmatikus megoldásokat találjunk Görögország vonatkozásában? fiskálisan pragmatikusak legyünk egy nulla kamat százalékos határnál, ez a jellegi helyzet. Ez akkor sikerül, hogyha ezt a fiskális pragmatizmust egy jövőben mutató és hiteles reform ütemtervel kombináljuk. Ugyanakkor a szabályok rugalmas kezelése fenyegeti a jelenlegi fennálló szabályok hitelességét, és megmutatja ezek korlátait is. Felvetődik tehát a kérdés, hogy az a stratégia, amiről ön már említést tett, a szabályok fokozatos átalakítása elég lesz a probléma kezelésére, és az egész szerkezet hitelességének helyreállításra. Nem lenne jobb esetleg már most elindulni, és az euró övezet tett egy szerződés módosítással tovább mélyíteni. Az euró övezet szintjén a demokráciát meg kellene erősíteni. Mit tart, mi a vélemény egy ilyenfajta stratégiáról? Köszönöm ezt a kérdést azt hiszem, hogy akár franciául is feltette volna, hiszen jól ismeri a francia nyelvet és Franciaországot egyaránt. Nos, nem gondolom, értem, hogy miért vetette fel ezt a kérdést, de nem gondolom, hogy a szabályok a rugalmasság, nos a rugalmasság része a szabályoknak, amelyek valamennyünkre nehezednek, nem hiszem, hogy ez a hitelességet vonná kétségbe, pont az ellenkezője az igaz, szerintem a tavalyi év óta a mi eljárásmódunk, amely továbbra is nagyon szigorú a deficit csökkentésben, ugyanakkor pragmatikusabban került megvalósításra, az euróövezet jobban működik, az EKB nagyon fontos döntést hozott, az euróvezet helyzete jobb, és hitelesebbé vált a világ többi részével szemben, amikor ön azt mondta októberben, tavalyban a Nemzetközi Valuta Alap, amikor elemezte a kockázatokat a világon, az első kockázat az euróövezet volt. Néhány nappal ezelőtt találkoztunk Washingtonban, és a kockázat eltűnt. Tehát más szavakkal az európai kontinens, illetve az EU és az övezet hitelessége megerősödött. Miért is? Mert azt hiszem, hogy intelligensen alkalmaztuk azokat a szabályokat, amelyeket hoztunk. Tovább kell -e lépni a monetáris és gazdasági unióban, igen. Szerintem el kell mélyíteni ezt az uniót, akár módosítani is kell a szerződéseket. Értem ezeket a gondolatokat, de a jelenlegi időszakban ez egy nehéz helyzetet teremtene, és esetleg meggátolna minket számos méretú reform végrehajtásában. Tehát szerintem itt két időszakról van szó, szóval az első időszakban legyünk pragmatikusak, dolgozunk a jelenlegi szerződések keretei között, nagyon sok dolgot kell megtennünk hogy megfeleljünk a jelenlegi szerződések kereteinek, és aztán egy következő időszakban meglátjuk, hogy merre tudunk elindulni. De a szerződésekkel kapcsolatos vita mindenképpen demokratikus jellegű kell, hogy legyen. Teljesen igazal van önnek, a demokratikus kérdés a téma magját képezi, és nem lehetséges, hogy az adóügyet, illetve a gazdaságot javítani tudjuk anélkül, hogy a demokratikus támogatás meglegyen. Azt hiszem tehát, hogy mindenképpen az kell, hogy legyen a polgárok érzete, hogy Európa megoldásokat hoz és hozzájárul a helyzet javulásához. Gyakran ellenkező az ezzel kapcsolatos érzület, de sajnos ez egy valóságos érzület. Now. Köszönjük. Alan Lemesz úr, a TAX bizottság elnöke. Igen, köszönöm elnök úr. Én is örülök, hogy Michel Szapán itt van közöttünk. Miniszter úr, több fontos kérdésre utalt a vállalatok pénzügyi adózással kapcsolatban. Franciaország például az unió saját forrásának rendszerével, a pénzügyi tranzakciós adók témájában, illetve a közös tessegi adóalók témájáról beszélt. Ugyanakkor pár hete a francia köztévében, már többek között tegnap este is elhangzott az, hogy a nagy francia cégek, amelyeket az állam új, ö, irányít, a párizsi reptér, az EDF vagy a Renault, bizony igen komoly adóelkerülési taktikát folytat. Hogyan lehet hiteles a francia kormány Franciaországban az adófizetőkkel és az állampolgárokkal szemben, illetve Európában a partnerével szemben, hogyha az állami többségi tulajdonban lévő cégek rossz példával járnak élen? Merci beaucoup, Köszönöm, elnök úr, ezt a kérdést, amely teljesen jogos és legitim. A meghozható intézkedések már e, ezek az intézkedések, adó megoldások már régről datálódnak egyes cégekre, egyes ágazatokra vonatkozóan, amelyekben egyébként jelen lehet az állami tulajdon. Az igazi kérdés nem csak az állami többségi tulajdonban lévő, hanem az bármennyi állami tulajdonnal, állami tulajdonnal rendelkező cégek, illetve fordítva bármilyen olyan cégre igaz, ugyanez a kérdés, amelyben az állam tulajdon része rendelkezik, nem feltétlenül többségi tulajdonnal hiszen gyakran ez csak nagyon kis tulajdonrészt jelenthet. Hogyha az állam tulajdonrészet bír egy cégben, az államnak be kell azt követelnie, az igazgató tanácsal, illetve minden szinten azt, hogy példamutatóan viselkedjen ez a cég, példamutató pénzügyi adózási magatartást mutasson. Az igazgató tanácsban kell az államnak feltenni azt a kérdést, hogy mik az lányvállalatok, hol vannak ezek, mi a céljuk, hogyha kereskedelmi célú azért, hogy egy bizonyos piac, bizonyos ország piacán a tevékenységet folytatassanak, az rendben van, hogyha a cél csak vagy főleg adózási jellegű, akkor nem. Azt kell mondanunk, hogy nem, valamit tenni kell ezen helyzet ellen. Ezek a cégek az lányvállalataik listáját nyilvánosságra kell, hogy hozzák, és egész egyszerűen valóban hi- tartatatlan ez a helyzet. Az adóelkerülés adócsalás ellen fel kell lépnünk Franciaországban, főként azon cégek esetében, amelyben az állam tulajdon részt birtokol. Köszönjük, Maria Hortbrod Rédegesz. Merci bien, monsieur le ministre, on salue. Köszönöm, Miniszter úr, üdvözöljük a francia kormány kötelezettség vállalását, már ami az ES újraindítását, illetve a gazdaság és monetáris unió beteljesítéséhez. Egy központi kérdést kell feltenni, mégpedig azt, hogy egy speciális költségvetési kapacitásra szükség van-e az euróövezetben. Azt tehát a kérdésem önhöz, hogy vajon a francia kormány nyitott-e ezen elképzeléssel szemben, mit gondol ön arról a szerepről, amelyet ez a költségvetési kapacitás betölthet? A strukturális konvergencia támogatása, a versenyképesség, illetve a ö, szociális alapjogok tekintetében, a tagállamok támogatása, ami az aszimmetrikus sokkok elhárítását illeti, ez lenne tehát a kérdésem. Válasz. Köszönöm, képviselő asszony. Nehéz kérdés ez, nagyon elmélyült ez a vita az Európai Parlamenten belül, hiszen itt a parlament működésének magját érintjük a költségvetést illetően, és nagyon sok ilyen vita zajlik országainkban is. Hogyha a jelenlegi ö, ö, helyzeten túlmenően vizsgáljuk a helyzetet, ö, akkor azt mondhatom, hogy igen, egy saját költségvetési kapacitás, saját forrásokkal egy olyan dolog, amelyre szükség van ahhoz, hogy a szolidaritást elmélyítsük európai szinten, és megszilárdítsuk az Európai Parlament szerepét demokratikus értelemben is. Tehát ez egy olyan gondolat, amin gond, dolgozunk. 11 tagállam dolgozik a pénzügyi tranzakciós adó kérdésén az egyik lehetséges felhasználása ennek az lenne, hogy ez egészben vagy részben saját forrássá válik, amely lehetővé teszi Európának általánosságban, hogy szolidaritási szakpolitikákat indítson területén belül, de más területekkel szemben is. Rendkívüli mértékben támogatom azt, hogy Európa erőteljesebben jelen legyen a fejlődő országokban, különösen a klímaváltozás elleni küzdelem tekintetében. Ez egy nagyon fontos téma, globális kihívás az egész földgolyó számára, és itt Európa példaértékű szerepet tölthet be. Franciaországban nagyon fontos ez a téma, hiszen az év végén a COP21-et Franciaország rendezi majd meg, tehát vendéglátó ország leszünk, de mélységes meggyőződésünk is az, hogy sikere kell vinni a COP21-es találkozót, a klímacsúcsot. Megvan az intellektuális kapacitásunk, az innováció és a pénzügyi kapacitás is ahhoz, hogy egy olyan projektet vigyünk sikerre, amely megoldást kínál a ma nagy nehézséggel küzdő országoknak a klímaadaptációhoz, de a gazdaságainknak is lehetővé teszi, hogy fejlődjenek az energiafogyasztás kérdéseiben, és a klímaváltozás következményeit kezelni tudják. Tehát jelenlegi feladataink, vagy megkötöttségeink a költségvetési jellegűek egyrésztről, részről, és nem akarnak kiegészítő forrásokat biztosítani a pénzügyminiszterek erre a célra, hiszen ez tovább súlyosbtaná a költségvetési helyzetet, vagy újabb terhet helyezne rá, hiszen már így is nehéz helyzetben vannak a költségvetések. Thank you. Now... Köszönjük. Jörgös Krisztus következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. A francia gazdasági miniszternek szeretném megköszönni, hogy ellátogatott hozzánk, és utalnék itt a Görögország és az Eurogroup Eurócsoport közötti tárgyalások alakulására. Sokan úgy gondolják, hogy a görögazdaságot nem lehet stabilizálni, mások kiveszik a pénzüket a görögök bankokból, menekítik ki a pénzüket. Tehát pontosan miről tárgyalnak az Eurógrúban, az eurócsoportüléseken? A meglévő programról beszélnek, illetve a fennmaradó négy hónapról, hogy ez alatt hogy alakulnak majd a dolgok, vagy esetleg beszélnek arról is, hogy a görög állam 2015-16 során milyen pénzügyi követelményeket támaszt, előkészítik-e pénzügyi hiány, az ez év és a jövő évi pénzügyi hiány, pénzügyi lyukak betömésének a módszerét, hiszen ezt fontos tudni nem csak nekünk politikusoknak, hanem az állampolgároknak is, hiszen a válaszaiból le tudjuk vonni a következtetéséket arra vonatkozóan, hogy a görög gazdaság hogyan áll, hogy hogyan lehet stabilizálni a helyzetét majd a közeljövőben. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr ezt a kérdést, amely nem csak az ön országát érinti, hanem az eurózóna egészét és az Európai Uniót. A gazdasági fellendülésnek épp csak a jelei mutatkoznak, nagyon fontos a gazdaságba vetett hit, a bizalom, igaz ez a görög gazdaságra, illetve az európai gazdaságra egészére, hogyha Görögországot nem tudjuk tehát nem tudjuk görög gazdaságot stabilizálni, az önmagában az egész Európai Unió gazdaságát nem feltétlenül taszítja katasztrofális helyzetbe, de Görögország szempontjából mindenképpen katasztrofális következményekkel járna. Így tehát először is mindenek előtt a jelenleg folyó programról kell beszélnünk. Ezt először le kell zárni. Mit jelent ez? Az, hogy megvizsgáljuk, hogy hol tartunk, mit várunk, mi a szükséges, mik a szükséges lépések Franciaország részéről. A február 22-i megállapodásról beszélünk, június végéig fut ez a program. Ön is jól tudja. Ugyanakkor nem csak egy új programról beszélünk, hanem arról, hogy merre, hogyan haladnak a dolgok. úgy érzem, hogy Görögország kezét fogni kell, Görögországot el kell kísérnünk ezen, a, ezen az úton. Mindenképpen segítenünk kell Görögországot annak érdekében, hogy a bizalom helyrájon, és hogy ez fenntartható, tartós tendencia legyen. Ehhez persze rövid és középtávú intézkedéseket is kell hozni, hogy például a görög bankokba vetett bizalom helyreálljon, hogy a kivett pénzeket visszategyék a betétesek, erre nyugalomra van szükség a gazdaságban és a politikában is annak érdekében, hogy valóban folytathassák ezt a munkát, és beindulhasson az a gazdasági növekedés, amely túl régóta hiányzik. Ehhez növekedésre van szükség. Más Beres. Köszönjük, Permas Beres. Merci, monsieur le ministre. Merci. Euh, Köszönöm, miniszter úr, hogy euh, hogy globálisan gondolkozik arról, amit euh, Franciaországban tesz, illetve hogy azt Európáért is teszik. Ugyanebben a szellemiségben ön azt is mondta, hogy a, az EMU jövőjéről is el kell gondolkodnunk, és szerintem arról is, hogy hova akarunk együtt eljutni. E, még ha nem is reformáljuk meg azonnal a szerződést, e, tudnunk kell, hogy hova akarunk eljutni, mert e, csak így fogjuk tudni elérni azokat az etapokat, amelyek a végcélig elvezetnek. A költségvetési kapacitás kérdése egy fontos téma, és ez talán harmonizál ez a vita arról, azzal a vitával, amely az Európai Unió költségvetéséről kell majd, hogy hamarosan elinduljon. Ön mit gondol erről a kettőről? Mert eh, ami az Európai Unió költségvetésének vitáját illeti, ott felmerül a saját források kérdése, mert eh, amennyiben eh, mi egy költségvetést akarunk az euróna, eurozónának vagy az Európai Uniónak, akkor a, a, az EU saját költségvetési kapacitása is felmerül. Holnap hogyan tudjuk elérni azt, hogy az európaiak között több legyen a szolidaritás, mik miközben eh, nyerünk a versenyképességi versenyben is. Eh, a beruházási terv eh, már ismert, de ez egy kis terv. Persze, nagyon aranyos, de ö, kicsi, és végre is, még végre is kell hajtani. Ö, hogyan lehet az eurozónát, az Európai Uniót olyan képességekkel felruházni, amelyekkel felvesszük ezt a versenyképességi harcot, és a beruházásokban is sikeresek leszünk. Ez, ez egy nagy kérdés az Európai Unió előtt, és mindenek tetejébe látjuk, hogy tényleg a vita alapvetően majd a saját erőforrásokról fog szólni. Köszönöm. Valóban az egy alapvető vita, ugyanakkor kényes vita is, mert én is már utaltam rá, a globális költségvetési eh, vita kapcsán eh, vannak olyan tagállamok, amelyek eh, nehéz helyzetben vannak, ők további költségvetési könnyítéseket szeretnének ilyen körülmények között a saját erőforrások megvalósítása és a mögöttes európai eszme, ahogy ön is tudja, alapvetően tényleg egy szolidaritási kérdés az eurozónán belül. C'est ami a saját erőforrásokat illeti, ott már vannak olyan rendelkezések, amelyek eh, erre eh, vonatkoznak. Vannak olyan európai erőforrások, amelyek rendelkezésre állnak az Európai eh, Uniónak a bankunió és a szanálási alap az a bankok hozzájárulásából alakul ki. Tehát vannak olyan szolidaritási eszközök, amelyek ebbe az irányba mennek. Jó lenne szakpolitikánként kialakítani ezeket a politikákat, mielőtt ugrunk egy nagyot és eljutunk a szűk értelemben vett saját erőforrások kérdéséhez, amiben megvalósulhat az európai szolidaritás. Tehát én inkább ezt a pragmatikus álláspontot képviselem. A pragmatizmus egyébként nem áll ellentétben a hosszú távú célokkal és a perspektíva és az ambíciókkal, de azt gondolom, hogy hatékonyabb. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló, Muresán úr. Köszönöm, elnök úr Miniszter úr, ön beszélt azokról a tisztességtelen klisékről, vagy nem fair klisékről, amelyek Franciaországgal kapcsolatban e, újra és újra megfogalmazódnak, e, e, miközben egy újabb klisét látunk megvalósulni itt. Szépen beszél egy politikus, de a valóságban nem képes megvalósítani azt, amiről beszél, mert ha a Franciaországot nézzük, akkor a még teendők listája sokkal hosszabb hosszabb, mint a megvalósított dolgok listája. Barátilag kérdezem, miért olyan nehéz Franciaország számára a reformokat végrehajtani, miközben más országok az elmúlt években ezt meg tudták tenni. És jó akarattal kérdezem ezt, mert mindannyian érdekeltek vagyunk egy erős versenyképes Franciaországban, amely erős és versenyképessé teszi az eurozónát és az Európai Uniót. És ha már a beruházás vonzó képességről és a versenyképességről beszélünk, akkor a kérdésem az, hogy hogy hogyan kívánja a francia munkaerőpiac rigiditását csökkenteni, hogyan próbálja csökkenteni a e, munkaerő költségeit, mert az ugye a beruházások szempontjából egy nagyon komoly kérdés. E, Franciaországnak a minimál bér e, összege az viszonylag magas, miközben a fiatalok körében a munkanélküliség szintén viszonylag magas, nem tudom, hogy látja az összefüggést, és mit kíván tenni ebben a kérdésben, és Eszter de Lange kérdéséhez kapcsolódva. Ön ő kérdezte az eurozónán belüli deficitekről és szuficitekről. Ön pedig azt mondta, hogy az eurozóna összképe számít. Ön, ön azt gondolja, hogy a pénzügyi egyensúlytalanságok egy pénzügyi, egy monetáris unión belül nem számítanak? E, e, természetesen az unión belüli egyenlőtlenségek számítanak, és ezeket az egyenlőtlenségeket valamilyen módon fel kell számolni. Ez a konvergencia politikánknak a, a lényege, ami pedig a minimálbért illeti lehet vitatkozni arról, hogy az magas-e, vagy hogyan lehet a fiatalokat munkához juttatni, meg hogy csökkentsük a munkaerő árát, illetve költségét Nos, erről is lehet beszélni, vannak divergenciák, gazdasági eltérések, és vannak társadalmi eltérések is az Európai Unión belül, amelyek hosszú távon remélhetőleg, miközben tiszteletbe tartjuk az országok szokásait és vásárlóerejét, talán konvergálni fognak. Ez is egy dialógus tárgya lehet. Vannak olyan országok, ahol központi döntés a minimálbér, nálunk egy egy társadalmi, vagy egy a három érdekelt, oldalú tárgyalás eredménye. Ami pedig a kérdés, ami pedig a reformkérdést illeti, ön azt mondja, hogy jó indulattal kérdezi, hogy Franciaország miért ilyen nehezen megreformálható. Miért olyan nehéz megértetni azt, hogy Franciaország valójában reformokat folytat. Miért olyan nehéz ezt megérteni? Fordítom most visszajára a kérdést. Felmerül a, felteszik a kérdést, hogy miért nem reformálják meg a munkatörvény könyvét. Én erre azt mondom, hogy megreformáltuk. Négy év alatt 40 milliárddal fog csökkenni a munkaerőköltség Franciaországba. És ez jó a vállalkozások számára, és így a francia cégek eldönthetik azt, hogy beruháznak. 2007-ben 7%-kal nő a beruházások száma, illetve mértéke. Tehát lehet itt most magyarázkodni ön, az ön jó indulata, az azt is magába kell, hogy foglalja, hogy vannak reformok, és ezek folytatódni fognak. Ami pedig a munkaerőpiacot illeti, valóban a, például a kollektív elbocsátások kérdését megreformáltuk, ami ugye a tíznél több e, e személyt érintő elbocsátást illeti, e, amennyiben Franciaországban e, egy e, cégnek rosszul megy a sora, akkor nyilván e, elbocsátásokra e, kerül sor. Ez korábban nagyon drága volt, bizonytalan és e, nehéz. E, ez régen igaz volt, most már nem. E, a szociális partnerek a szakszervezetek bevonásával és a munkáltatók bevonásával megállapodtak. Tehát egy ilyen megállapodás sikerült a három fél között. Ez, ez a valóság, akit érdekel ez. 6-7 év betelt ez. Az nem volt jó, mert addig bizonytalanság volt Franciaországban, és mégis megléptük ezt a reformot természetesen folytatjuk, beleértve a munkaerőpiacot. Tehát a jó indulatnak ki kell terjednie arra is, hogy bevallják, belátják, hogy Franciaország képes a reformra. Köszönöm. Köszönjük, miniszter úr. Érdekes és hasznos. És ráadásul építő jellegű gazdasági párbeszéd volt ez. Köszönöm a kollégáknak a kiváló kérdéseket, és persze, hogyha gazdasági és társadalmi párbeszédet is folytatnak a reformokról, hát ezt nem tiltja az alapszerződés, sőt ezt akár hozzáadott értéknek is tekinthetjük. Néha ezt elfelejtjük, köszönöm, hogy emlékeztetett bennünket erre, miniszter úr, de a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a gazdasági felendülés tekintetében jó úton járunk. Nagyon érdekes gondolatok merültek fel, ami a jövőbeli munkák szempontjából fontos és hasznos. Remélem, hogy tudjuk folytatni a gazdasági párbeszédet önnel, Franciaországgal, és ön is hozzá tud járulni ahhoz, hogy a valódi gazdasági monetáris uniót kiteljesítsük. Köszönjük! A következő ülésünkre május 26-án kerül sor, délután 3 órakor kezdünk, addig viszont látásra az ülést ezzel lezárom.